Buenos días. Üdvözlök mindenkit. Kezdjük el a munkánkat. A mai napon mindenek előtt szeretnénk kimenteni az elnökünket, aki a szakbizottságban nem tud jelen lenni a mai délelőtt során, éppen ezért a mostani ülésünket én fogom elnökölni. Mielőtt elkezdenénk a tevékenységünket, mielőtt megvizsgálnánk, megvizsgálnánk a napirendi pontokat, engedjék meg, hogy a mai ezen félévi utolsó ülésünk során, azaz a mezőgazdaság és vidékfejlesztés bizottság utolsó ülesen Antonia Rossetti, aki Paulónak az asszisztense, és Pauli de Castro koordinátornak az asszisztense, tehát, hogy őt üdvözeljük, és Antonella, mint tudják, 11 éve töltött az Európai Parlamentben, és a 11 évből 7 évet asszisztensként töltött közöttünk az Agri Szakbizottságban, és egészen fantasztikus kiállással többek között a KAP legutolsó reformja keretében, úgyhogy mindannyiunk nevében szeretnék gratulálni neki, és szeretném lehetővé tenni azt, hogy valamennyi kollégánknak a nevében a legmesszebb menőbb köszönetet mondjam neki, azért a szellemért, együttműködési szellemért, amelyről tanús bizonságot tett, és nagyon-nagyon szép jövőt kívánok a számára. Bueno, y a Paolo, pues, mm, lo siento. <laughs> Paolo, nagyon sajnálok. Nagyon sajnálok. As I may be about to lose my... Én is elveszítem a munkámat, akkor asszisztensként talán Paulóhoz csatlakozhatnék. Szívesen teszem. Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella, que la hagamos con humor. Rendben, hát mindezt humorral fogjuk fel természetesen, és hát jó hangulatban Következik a 9-es napi rendi pontunk. Ennek keretében az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését vizsgáljuk meg. Ugye először is a háromoldalú egyeztetésekkel elől sor kerüljön. Az Agri Szakbizottság egy véleményt készít az általános költségvetésről, a módosítókkal foglalkozunk, és megvizsgáljuk a költségvetési különböző tételeknek az alakulását a tervezett formájában és az Európai Bizottság úgy döntött, hogy eltolja időben a 2017-es költségvetésnek a prezentációját, július 1-ével kaptuk ezt meg, az Európai Tanácsnak az előzetes számításai csak július közepére futnak be, az esztimécekről beszélek pontosabban. Figyelembe véve azt, hogy ugye tervezetekről van szó, esztimetszekről, amely a tanács túl fog majd származni, amelyek a tanácsról fog származni. A jelentéstevőnk, a véleménykészítője jár úr most nem fogja tudni konkrétan ezeket kommentálni, hanem egy általános véleményt fog velünk megosztani, egy általános véleményt készített a 2017-es költségvetési tervezetről, kiindulva az Európai Bizottsági előterjesztésből. Jár úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezetőjében ön is említette, hogy a Brexit miatt némileg az időszorításába kerültünk, a bizottság számai későn váltak hozzáférhetővé. A menetrendhez <clears throat> szólnék valamit, ha augusztus 30-án a Költségvetési Bizottság mondja, igen, aztán a módosítók határideje szeptember 1 a budgetben. A Költségvetési Bizottság szeptember 28-án fog majd, fogja majd elfogadni ezt a tervezetet, és plenárison a második októberi ülésen tervezzük, hogy ezt elfogadjuk, és már 29-én árnyék előadói ülésre van szükség, ezt e-mailen még megteszem, de ez szinte tisztességtelen, ez az augusztus 29-e, de egyébként nincs lehetőségünk arra, hogy az árnyék előadók és az előadók tartalmi érdemi kérdésekről beszéljenek. Ezt majd e-mailen még egyszer szétküldöm. Nagyon fontos, hogy mielőtt a Költségvetési Bizottságban szavazzunk, legyen egy árnyék előadói ülés. A második előzetes megjegyzésem. Ne csodálkozzanak az árnyék előadók, ha már foglalkoztak, akik már foglalkoztak a tervezettel, három pont hiányozni fog ugyanis. Ezeket nem azért vettük ki, mert ezek nem lettek volna jók, hanem egyszerűen túl hosszú volt az előterjesztésünk, és három pontról le kellett mondani, de lehetőség van arra, hogy módosítókkal ezt majd beterjesszük, erre van lehetőség de hogy úgy mondjam, az adminisztratív előírásoknak eleget kellett tennünk, hogy milyen, milyen hosszú lehet egy vélemény, éppen ezért az első változatban ezt lerövidítettük, van még tere a további fejlődésnek, vannak ötleteik, elmondhatják valamennyien az árnyék előadók, és a magát a tervezetet pedig következőképpen írhatom le a 2016-hoz képest 5,7%-os csökkenés van, 3,6 milliárd. El kell, hogy mondjam, az első pillérben ez így szerepel a véleményben, ezt tudomásul ez számítani lehetett, hogy úgy mondjam, az első pillérben elég célzottan haladunk, tudjuk, hogy a támogatások mekkorák, ez a csökkenés benne volt a tervekben, ez egy pénzügyi technikai Kérdések is összefügg, Horvátország is csatlakozott, de hát nincs túl nagy gond vele végül is majd, hogy nem el lehetne fogadni, a közvetlen kifizetések biztosítva vannak, és a megfelelő mértékben megtörténik a kifizetés. A közvetlen kifizetéseknek nem is kell nagy tartalék, a kifizetések megvannak, a hektárszám nem tud változni nagyon, úgyhogy éppen ezért komolyabb tartalékorásra nincs szükség. A harmadik pontban már nehezebb a helyzet, 23,1%-os csökkenés van a második pillanatban, ezt így nem tudjuk elfogadni. Vagyis tisztázni kell a helyzetet a Költségvetési Bizottságban ülő kollégákkal, vagy az Európai Bizottságtól is várunk magyarázatot két magyarázat kísérlet van eddig, ha csökkenés van, akkor azt nem tudjuk elfogadni, ez az egyik dolog, amit el kell mondanunk, hogyha megnézzük középtávú tervezést, ugye a második pillérben van egy ilyen színusz görbe, az elején felfutnak a programok, és amikor elkezdenek működni, akkor változik a helyzet. Ez azt is jelenti, hogy a következő években nem kell további csökkenésre számítani, de ebben a formában ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát vidékfejlesztés második pillér környezeti beruházási programok nem jó, ha ott csökkenés van. A harmadik pontban a tartalékok, a marzsok csökkenése, hát majdnem felére, mert eh, újra és újra hangsúlyoznunk kellett, meg meg is tettük, hogy eh, kisebb a tartalékunk az előző költségvetési tervezetekhez képest, mert ez végül is válságokra reagál egy ilyen tartalékkeret, Éppen ezért azt mondjuk, hogy a mezőgazdaságban maradjon ez a mars, és eh, ha ne csökkenjen a második pontban, és harmadszor azt is szeretnék elmondani, hogy na igen, csak támogatjuk, ha más területekre már eltervezgetik ezt a pénzt. Azt hiszem a Költségvetési Szakbizottságban komoly vita lesz még erről, mert a, legalább a felét elvonnák a tartalékből, például a menekült ügyre fordítanák. Hát nem hiszem, hogy a mezőgazdasági költségvetést nem erre barkácsoltuk. Hát igen, erre szólt tudjuk azt mondani, aki rendelte a zenészeket, az fizesse is ki őket. A ügy kezeléséhez pénzügyi mm, mm, eszközökre van szükség. Persze vannak jó hírek is, nem akarom eltitkolni az iskolatai program még mind továbbra is kap 75 milliót, aztán vannak pénzek a termelői közösségekre, és nagyon fontos még a méhek témája, hogy tehát a még királynő ugyan kivált már a parlamentből, de azért több pénzt sikerült megnyernünk erre is. A válságokat jobban kell monitorozni, azt szoktuk mondani, jobban fel kell készülni, ez összhangban van azzal is, hogy tartalékokat képezni kell, fenn kell tartani őket. A 11. pontban pedig megállapítottuk, hogy a mezőgazdaságnak versenyképesnek kell maradnia, a közös agrárpolitikai céljaihoz szükség van a költségvetésünkre, és elég egyértelművé tettük. És ha valaki, mondjuk a társadalom, vagy a tanács, vagy bárki magasabb elvárásokat támaszt, még nagyobb igényekkel lép fel a társadalom számára, mi azokat teljesíteni tudjuk, de akkor azt kell kérnünk, hogy pénzügyileg is ezt megtámogassák ilyen értelemben. Aki többet akar, többet rendel, az többe is fog kerülni, ezt belefogalmaztuk szépen ebbe a pontba. Vannak fények, vannak árnyoldalak, inkább a fényekre hívnám fel a figyelmet, szerintem abból van több, de hát a csökkenésekkel szembe kell mennünk. tehát a második pillérnél ezt a csökkentést így nem fogjuk tudni elfogadni, nem tudjuk tovább vinni. Köszönöm szépen az árnyék előadókkal az együttműködést, és azt gondolom, ha így dolgozunk tovább, akkor jó véleményt tudunk készíteni. Itt nálunk a bizottságban is többséget tudunk szerezni rá, és bízunk abban, hogy egyes pontok a költségvetési szakbizottságnál is érvényre jutnak majd. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Jár úr. Dikászló úré a szó. Köszönöm szépen. Én Szanyi Tibónak a nevében szólók, ő az árnyék jelentéstevő, és ő nem lehet a mai napon a körünkben. Mindenek először, mindenek előtt köszönetet mondanék Péternek a munkájáért, összhangban dolgozunk, és kedves kollégák, jelzem, ahogy Jár úr is mondotta, valóban nagyon aggasztóak a fejlemények, nagyon nagy mértékben megnyírbálják a kapnak a költségvetését a tervezetben, és a legmesszebb menően oda kell figyelnünk arra, hogy mit is tartalmaz majd a véleményünk, tehát ezt kell állítanunk augusztusban a stratégiánkat a módosítók tartalmára vonatkozóan, azért, hogy a megnyírbálások ne hozzanak egy olyan irányt, ami ellentétes a, a bizottsági javaslattal, mármint arra gondoltunk, hogy itt szükség van olyan rendelkezéseknek a bevezetésére, amelyek lehetővé teszik a kifizetéseknek az eszközelését. Persze ugye más kockázatokat is kezelnünk kell, lássuk ugyanakkor azt is, hogy jó lett más területeken is vannak kockázatok, a mezőgazdaságban kiemeltek ezek az a kockázatok, tehát az összköltségvetésben ezekre figyelembe kell, ezeket figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Kíván-e más is hozzászólni ezen kérdéssel kapcsolatosan? Müller asszony. Möchte mich natürlich Természetesen az árnyék előadónk nevében én is hozzászólni. Köszönjük a Péter Jánnak a jó magyarázatokat. Csak támogatni tudjuk, és mindenképpen fókuszálnunk kell az energiánkat, jó stratégiára van szükség, hogy itt az agrár költségvetésben ne kelljen túl nagy csökkentésekkel számolunk. Itt jó véleményre van szükségünk, az összes érintett frakció részéről mi ebben szívesen részt veszünk. Köszönöm szépen, Miller asszony. Most pedig vége az urak adom meg a szót. Bom dia. Este eh, orçamento, eh, creio que vai... Nos, ez a költségvetés attól tartok nem helyes irányba indul Gyakorlatilag a mezőgazdaság lassú halála az, amit ez előrevetít. Egy sor reform jelenik meg itt, liberalizáció irányába mutatnak ezek, de nincsenek meg azok az eszközök, hogy tényleg rá tudjunk hatni a piacokra. Ez tükrözi a költségvetés, és ez olyan költségvetés, amely nem a valóságból indul ki, egy költségvetés ez nem arra a valóságra reagál, ami körülöttünk van. Mi nem szeretjük ezt a valóságot, de az elmúlt évek politikájában ez adódik. A tej kvóták kifutása után liberalizációs program indult, és ez drámai hatással volt például az árstabilitásra. Elmúlt évben láthattuk, hogy a tartalékokat felhasználták, kiürítették helyenként, és nem volt elég eszköz arra, hogy az instabilitással szembe menjünk. Itt az előadóhoz csatlakozni tudunk, amikor a további csökkentések elleni harcról beszél. Egy akut válság jelentkezik a mezőgazdaságban, ezzel szembe kell mennünk, szembe kell lépnünk. És újra és újra azt mondtuk, most is mondjuk, hogy a kap költségvetése nem szenvedhet az oroszországi embargó miatt. Az Európai Unió költségvetését összességében kell erre felkészíteni. A mezőgazdaság nem felel az Európai Unió külpolitikájáért, de ő viseli a következményeket, amelyek drámaiak egészen a mai napig. És egy további aspektus, amire még felhívnám a figyelmet, az állategészségügy és a növényegészségügy. Az Európai Unióban azt látjuk, hogy újabb és újabb betegségek merülnek fel, a sertések, a méhek területén, az erdőkben, stb. sorolhatnánk tovább. Ez mind a globalizáció következménye a személyek mozgásának, mobilitásának, fokozott mobilitásának, az áruk személyek mobilitásáról beszélünk. Ezt figyelembe kell venni, hogy ez létezik, szembe kell néznünk az ilyen veszélyekkel, vészhelyzeti lépésekre van szükség, nyomon kell követni ezeket a betegségeket. Köszönöm. Egnyi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csökkentésről beszélünk a mezőgazdasági költségvetésben. Az érdekelne, hogy a e két hónappal ezelőtt egy referendum vitán vettem részt Hogan biztossal, lehet, hogy ez egy másik eh, téma, hogy tényleg eh, ott a helye az Egyesült Királyságban, hogy az embereket meggyőzze, minden esetre elment, de megragadtam az esélyt, hogy elmondtam az én véleményem szerint a mezőgazdasági költségvetés csökkenni fog annak érdekében, hogy pénzt találjunk a menekültválságra. És azt mondta, igen, hogy ő arra számítottam, hogy reagálni, hogy szembe megy azzal, és azt mondta, ő is bevallotta, hogy lesznek csökkentések, egyáltalán nem vitatkozott velem, és egy kicsit előre várva a jövőt, ez nem a Brexit-tel függ össze, 7 éve vagyok itt, és végtelenül beszélünk erről, hogy erre kell pénz, arra kell pénz a gazdáknak, erre kell pénz. Az EU gondolja végig, hogy egy nyugdíjrendszert létrehozunk, és gyakorlatilag az emberek sok éven keresztül kaptak kifizetéseket a gazdák, és utána azt mondjuk, hogy vége a támogatásnak, és egyes területek sose kapnak már támogatást. Mit kezdünk akkor egy, mi történik a, ezzel a, ezekkel a földekkel? Vagy egy fiatal gazda esetleg tovább viszi mondjuk, és támogatás nélkül pénzt próbálnak kipump, kivenni belőle, és a helyi piacokon meg vannak elérni. De nézzük meg az administratív költségeket, amelyek a támogatásokkal együtt járnak. 5-10 hektáron, ennek így nincs értelme. És eretneknek nyilvánítottak tényleg, amikor elmondtam, hogy ez így nem jó, de higgyék, hogy ez jobb lenne. Köszönöm, Egnyú úr, Flanagan úr. Köszönöm szépen. Eh, Egnyi úrhoz fordulok. Ön eh, rendszeresen részes a szakbizottságban, és folyamatosan szkepticizmusról beszélni, és eh, gyakorlatilag mi azért vagyunk itt, hogyha a projektjeinkért harcoljunk, és fontosabb talán ez, mint hogy állandóan a szkepticizmusról beszéljünk. Igen, az egyik legnagyobb nyomás a költségvetésben itt jelentkezik, és azért, mert a közvélemény nem igazán áll be mögénk. Nekünk az a dolgunk, nekem az a dolgom, és egész életemben ezt tettem, hogy meggyőzzem embereket, hogy bizony jó ötlet, hogy a gazdák több pénzt kapjanak. És ez nem az ő zsebükben marad, ez, ez, itt ezt másra kell költeni oda-haza. Mi nem vagyunk gazdák, édesapám asztalos volt, és gyakorlatilag bekerülni a mezőgazdaságba semmi a mezőgazdák nélkül nem lenne semmi, nem lenne megrendelés máshol, tehát itt a mezőgazdaságon kívüli pénzekről is beszélünk, mindenképpen meg kell értetni az emberekkel, hogy szükség van ezekre a támadásokra. Azt gondolom, hogy látjuk, ki kell dobni ezt a költségvetést, hogyha látjuk, mi történik valójában. Számos embert zavar az, ez, hogy ezt a pénzt egyszerűen nem kapják meg a gazdák mindenek előtt a nagy tömegtermelőkhez. Meg Larry Goodman Írországban saját repülője van. Hogy tudunk indokolni egy költségvetést, amely ilyen helyre kerül? Egy személy, akinek saját sokárhajtású gépe van, ezt nem tehetjük lehetővé nem akarunk nyomást lefelé a közvéleménytől, meg kell győzni az embereket, de pillanatilag nem lehet meggyőzni az embereket, ha ezt látják. Köszönöm Flanagan úr. Desz úr. Köszönöm szépen. Több mint 25 éve vagyok képviselő. Évről évre azt látom, hogy megtámadják a mezőgazdasági költségvetést. Németországban is ez volt mindig és itt is így van, össze kell fognunk, jól kell érvelnünk az előttem szólónak igazat adok, hogy nem mindig észszerűen költik el a pénzeket, erről is beszélnünk kell. De az nem lehet, hogy európai szinten a mezőgazdasági költségvetés más politikai területek kőbányája legyen. Igen, és az oroszországi bolykot miatt szenvedünk, mi viseljük, de nem mi vagyunk az okozói, de mi viseljük a hátrányait, a terheket mi viseljük. A mezőgazdaságnak komoly hátrányai lesznek ebből. Mi nem tudjuk finanszírozni a menekültválságot, ide más pénzeket is be kell vonni. Péter Jár is elmondta, köszönöm szépen Péter Járnak, hogy ezt a nehéz anyagot felvállalta. A német gazdasági miniszter is azt követelte néhány hét ezelőtt, amin bosszankodtam, hogy azt mondja, nem lehet, hogy az egyik legnagyobb tétel az EU költségvetésében az agrárpolitika. Küldtem utána egy sajtónyilatkozatot, hogyha minden más közpénzt úgy számolnának el Brüsszelen keresztül, mint a mezőgazdaságot, akkor egy százalék lenne az arány és egy százalék közpénz arra a szakmára, amely félmilliárd embert lát el élelmiszerrel nap mint nap, azért az nagyon kevés. Hogyha ezt így elosztjuk, akkor a lakosság megérti, hogy ezt a pénzt megkapjuk, és a kollégáknak, akik nem régen vannak itt, azoknak szeretném elmondani, az agrárköltségvetés valamikor 87%-ot kapott. Semmi más nem volt európai szinten, amit Brüsszelen keresztül finanszíroztak gyakorlatilag, csak ezt, ezt a számot kell most elosztani, és ez az említett 1% azért ebből már ne vegyenek el semmit. Köszönöm szépen. Nikolson úr a végén. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECR árnyék előadó Belder úr nevében beszélek. Mai napon nem tud itt lenni. Köszönöm szépen Jár úrnak ezt a kiváló jelentést és erre számítottunk egyébként, és egy erős politikus van az, és azt gondolom, hogy konstruktívan lehet vele együttműködni, jól haladunk ezzel az anyaggal, és konstruktívan közelít, mint mondtam, az árnyék előadókhoz együtt kellett működnünk, de a vitákról is beszélni kell a koordinátorok körében, itt az agri költségvetésében milyen csökkenések fordultak elő, ezekre hivatkozni kell, erre fel kell hívni a figyelmet, mert ez nagyon aggasztó, és ténylegesen jelen voltam, amikor ezt követeltük, hát valamikor 45% plusz volt a költségvetésben a mezőgazdaság. Most folyamatos csökkenést látunk. Azt hiszem, meggyőződésem, hogy van egy felelősségünk ebben minden szinten. Biztosítani kell, hogy az adófizetők pénzét okosan költsük el, ez a költségvetés nekünk nagyon fontos, és függetlenül attól, hogy mi történt a Brexit után, mi történik a mi gazdáinkkal egy néhány év után, a nagy változás az lesz, hogy Egnyi úr komoly szállító lesz, ő azt mondta az Egyesült Királyságbeli gazdáknak, hogy jobb lesz a soruk. Tehát valamikor szembesülni fognak azzal, hogy itt nehézségeik lesznek. Igen, az Európai Unió nagyobb erőt tud nyújtani, mint az Egyesült Királyság önmagában, de azt hiszem, hogy hosszabb távon sok minden ki fog derülni. Biztosítani kell, hogy a végén jobban költsük el a pénzt. Ez a lényeg, ez nyilvánvaló hogy közelebb kerüljön azon emberekhez, akik érintve vannak ebben az alapszinten, Flanagan úr egy nagyon fontos pontra hívta fel a figyelmet, és ezt látom a saját szavazóim körében. Az a pénz, ami a mezőgazdasághoz kerül, erősíti a vidéki gazdaságot is, hogyha hol jut oda, de nem jut el oda gyakran, ez egy fontos pont, és ezt szám, hallottam oda-haza. Otthon az emberek támogatásokról beszélnek, nincs ilyen, hogy a gazdáknak gyűjtött támogatás. Itt arról van szó, egy olyan támogatás is, amely szól a fogyasztónak, hogyha a gazda nem kapja meg ezt a pénzt, akkor egyszerűen többet kell fizetnie érte a fogyasztónak, ezt is be kell látni, hogyha elmegy a boltba, ez többe fog kerülni. Ezt meg kell értetni az emberekkel évről évre. Az ö, olcsó élelmiszernek ára van, valakinek fizetnie kell, és hogyha nem vagyunk képesek embereknek ezt elmagyarázni, mindenképpen be kell látni, hogy sok pénzbe kerül jó élelmiszert előállítani, ezt be kell látni a termelés költségét, vagy a fogyasztó fizeti, vagy támogatjuk a gazdát. Ezt be kell látni végre, és az embereknek meg kell érteni, hogy miért fizetnek, ha fogyasztók. Jobban meg kell érteni egymást a termelőnek és a fogyasztónak. Milyen költsége vannak az élelmiszernek? Persze ez nem könnyű. Köszönöm Nikolson úrnak. Most pedig az Európai Bizottság képviseli Hajzle úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséged adott nekem arra, hogy az Európai Bizottság szempontját is bemutassam. Természetesen az elején ön is ismeri az általános politikai összefüggést, hogy miért született meg ilyen későn ez a költségvetés, vagy későn mutattuk be. Ez a parlament és a tanács számára is gyakorlati következményekkel jár, hogy kevés idejük van a vélemény elkészítésére ami pedig az egyes pontokat illeti, amiket az előadó és a parlament képviselői is említettek, szeretnék még hozzászólni. Talán az egyik téma, egy költségvetés művészete végül is az, hogy nagyon pontosan tervezzük meg, hogy mennyit költünk a jövő évben. Sok értelme annak nincs, hogyha a, mm, a költségvetés előkészítői nagy összegeket beleírnak a 2017-es költségvetésbe, ha közben azt is tudjuk napjainkban, hogy ezeket a pénzeket nem fogják elkölteni. És éppen ezért ebben az összefüggésben kell egy kicsit közelebbről megnézni az úgynevezett csökkentéseket, nézzük a marzsot, a tartalékot. Tény, hogy ez a tartalék részben, ami a második pillérben szerepül. Ezt a, el, eltervezték, hogy elköltik a menekült válságra, a migrációs válságra. Ezt azért tettük, mert a pillanatnyi ismereteink alapján ezeket az összegeket a mezőgazdaságban nem kell lehívni 2017-ben, ezért aztán az egyéb fontos politikai területekre, prioritásokra és válságokra lehet elkölteni, ezeket mindenki elismeri, hogy vannak ilyen válságok. Talán ami az egyes pontokat illeti, most, hogy zöldségről, iskolateiről beszéltem, itt is látni kell az úgynevezett csökkentések, amelyeket beleírtunk ebbe a költségvetésbe, Nos, ezek tényleg a pillanatnyi ismereteinkre hagyatkoznak, és a tapasztalatainkra, amiket az egyes programok végrehajtása során szereztünk. A tagállamok ismereteink szerint nem tudnak többet elkölteni, mint amennyit mi 2017-re előirányoztunk, és sok értelme annak nincs, hogy beleírjunk egy tételbe egy olyan összeget, amiről tudjuk, hogy nem fogják elkölteni mert akkor ez elveszik ez a pénz, hogyha 2017. október 15-ig nem költik el ténylegesen. Most röviden a második pillérhez egy magyarázat. Önök azt mondták, hogy itt jelentős csökkentés van, de talán érdemes megnézni ezt abban az összefüggésben, hogy 2016 egy rendkívüli év volt a vidékfejlesztésben a két pénzügyi keretnél mindig vannak átfedések, és ez 2016-ra főleg igaz volt ez azt jelenti, hogy a 2007-2013 közötti programok még futottak, és számos kifizetést kellett eszközölni 2016-ban. Ezzel egyidejűleg a 2014-2020-as program is beindult. Nyilvánvalóan 2016-ban ezek kezdenek el igazán ö, jelentkezni ezek a pénzek, és ez egy rendkívüli helyzet. Ezért aztán az történt, hogy 2014-re előirányzott kifizetéseket 8,6 milliárd eurós értékben 2016-ra és 2015-re szétosztottunk, tovább görgettünk, hogy hogy a tagállamok kellő rugalmassággal kezelhessék ezeket a kifizetéseket a régi programok vonatkozásában vagyis rendkívüli helyzet alakult ki 2015-ben, és főleg 2016-ban, és amit most a 2017-re javaslunk, az lényegében a visszatérés a normál állapotba, hogy úgy mondjam. 2014-2015-ös programozási időszak most kezd el működni, és mint önök is tudják, erre lényegében 14 milliárd irányoztunk elő évente, vagy és ez a 14 milliárd egyébként benne van a ilyen módon a 2017-es költségvetésben abból indulunk ki, hogy ez a normál eljárás a 7 éves időszakban, tehát 7 év, 14 milliárd euró, ez nagyjából annak felel meg, amit előirányoztunk a végfejlesztésre. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy tényleges csökkentés nincs, hanem visszatértünk egy szokásos rezsimbe, és rendszerbe, és 2007-2013-as lemaradásokat feldolgozzuk most már lassan. Vagyis a bizottság mottoja itt az, hogy agrárterületen csökkentéseket nem tervezünk, ha már erről beszélünk. Mi úgy gondoljuk, hogy egy <clears throat> reális büdzsét készítettünk, ami azt jelenti, hogy 2017-ben le tudjuk fedni a szükségszerű kiadásokat, de hát önök is tudják, hogy pillanatilag nem tudjuk megmondani pontosan, hogy 2017-ben mi fog történni ősszel, és ez itt a parlamentben szóba kerül, majd tehát ősszel lehetőséget kapunk helyesbítésre, korrekciókra, adott esetben válságok miatt, és jövő héten az Európai Mezőgazdasági Miniszterek ülésén lesz vita, javaslatok is születnek. Amennyiben itt plusz pénzekre van szükség, akkor lehetőség lesz arra, hogy helyesbítést eszközöljünk, és szükséges eszközöket a második pillérben biztosítani tudunk. Köszönöm. Muchas gracias, señor Hausler, por sus aclaraciones. Nagyon szépen köszönöm, Hafler úr, mindezen pontosításokért. Köszönet illeti önt meg, és Jár úrnak adom ismételten meg a szót. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak is, köszönöm a vitát, és köszönöm a bizottság magyarázó szavait is, de természetesen vigyáznunk kell a vitában, hogy a 2017-es költségvetéshez hogyan tudunk csatlakozni. Nekem is jó sok elképzelésem van, hogy hogy lehetne javítani az agrár költségvetés 2017-ben, de a jelen feltételekhez kell alkalmazkodnunk. De természetesen tudnunk kell, hogy mennyi értéket teremt az európai mezőgazdaság, és emlékeztetném a kollégákat, hogy a középtávú tervezésnél is a véleményünkkel kifejeztük, hogy a mezőgazdaság az, tehát az, ez, a, az európai költségvetés megbízható partnere, a mezőgazdaság a közvélemény ezt észre sem veszi, kevesebbet kapunk az európai költségvetéstől, az egyfőre jutó költségeket is csökkentettük, és az biztos, hogy a gazdálkodóink boldogak lennének, hogyha a piacról tudnának élni, és nem kapnának támogatást. Ez lenne a legjobb. Tehát amíg a társadalom igényesebb a mezőgazdasággal kapcsolatban a termékekkel, akkor ezt meg kell fizetni. És mint egy imamalom ismételjük, hogy az európai költségvetésben elfoglalt részünk, illetve az agrárköltségvetés aránya csökkent, és a termelők, mint ismétlem, nagyon megbízható partnerek és én is mérgelődöm, hogyha ezt nem így látják, nem így mutatják be. Tehát a mars esetében természetesen eh, foglalkoznunk kell a menekültválsággal, óriási probléma a menekültválság, és a parlamenti kollégáinkkal a trilógusban eh, meg kell egyeznünk egy elfben, hogy ki fizeti a menekültválságot. Az Európai Tanács döntött a menekültválság költségvetéséről, és éppen ezért szerintem nem tisztességes, hogy mi nekünk is társfinanszírozni kell a válságot, hiszen így nagy mértékben csökkent a költségvetésünk. A második pillérből tudomásul veszem, amit a bizottság mondott, ez egy technikai jellegű dolog, de szerintem ezt még a módosítóban valahogy el is tudjuk helyezni. Ismerjük a tagállamok döntéseit is, hogy az első években a programok nem működnek olyan jól, utána pedig eh, általában elfelejtik azt is, hogy eh, több pénzt kapnak a tagállamok. Tehát akkor most összefoglalom, van mit javítani, azon fáradozunk, hogy legyen még egy árnyék előadó találkozó, hogy a kollégák elképzeléseit megvitathassuk, és örülök a további gyümölcsöző együttműködésnek. Szerintem nagyon jó véleményt fogunk itt megfogalmazni, amely nagy többséget kap, hiszen ez számunkra nagyon fontos. Ha már egyszer el akarunk érni valamit a mezőgazdaságban, akkor ezt a költségvetési bizottságos kollégákkal is meg kell beszélni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a vitát és az elképzeléseket. Muchas gracias, señor Efectivamente, la fuerza. Nagyon szépen köszönöm, Jár úr. Tény és való, hogyha az a célunk, hogy eredményesek legyünk, akkor mindenképpen egységben kell fellépnünk. A módosítóknak a beterjesztési határideje július 22-e 12 óra, tehát eddigre kell betenni, beterjeszteni a módosítókat angolul, sajnos csak angolul, tehát nagyon egyszerű lesz ilyen módon az eljárás. Hát igen, szeretjük az angolokat, szeretjük az Egyesült Királyságot, és a módosítókat, mint mondottam, csak angol nyelven lehet beterjeszteni, és július végére kell ezt megtenni, tehát 22, illetve az július végre is 12 óra, miközben szeptember 17-én, mint hogy az elnökünk is jelezte, következik a véleménynek a jóvágyása, tehát a módosítók beterjesztésének a határideje július 22-e 12 óra. Most pedig áttérünk a 11. napi rendi pontra, a bizottság, a DJ Santé előadását fogjuk meghallgatni majd a Xilella fastidiosa betegségről. Az ez a baktérium, ez októberben, 2013-ban ütötte fel fejét Apuliában, és több ezer hektárt érintett, sújtott az Európai Bizottság. Egy végrehajtási intézkedést hozott meg, mint hogy a különböző olajfa ültetvényeket támadta meg ez a betegség. A Láziói Bíróság, közigazgatási bíróság eljárt ez ügyben, mint hogy panasz futott be hozzá, hogy ki kell írtani azokat a fákat, illetve azoknak a környezetében lévő egyéb fákat is, ahol ez a betegség felütötte a fejét. Ugyanakkor a Láziói Bíróság az Európai Bírósághoz fordult, valóban meg kívánta tudni azt, hogy milyen érvényű a bizottságnak a, a, a döntése, és nincs -e ellentétben az az adott Európai Uniós rendelkezésekkel többek között a 2000 29-es tanácsi irányelvvel, a bíróság, mármint az Európai Közösség Bírósága kimondatta azt, hogy nincsen ellentét a tanácsi irány elvel, mint hogy az az elővigyázatosságra és az arányossági elveknek az érvényesítéséről rendelkezik. Aztán összeültek a politikai pártok koordinátorai, mármint a frakció koordinátorai július június 21-én, és erre a, a egyeztetésed miután sor került, fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk a Digi Santé képviselőjével, meg is hívtuk az ülésünkre az Anvi szakbizottságnak a képviselőjét, úgy tervezte a Digi a főigazgatója a Digi Santinak, hogy eljön a körünkbe, és Dorothy André lesz az, aki a főgazgató helyett elmondja a számunkra, hogy hogy is tartunk ezen betegség terjedésében, és hogyan lehet elkerülni az, hogy Dél-Európa további régiójában is felüsse a fejét, és tovább terjedjen ez a betegség. Tehát meghallgatjuk, és utána pedig lehetőség van a képviselők számára, hogy kérdéseket intézenek. Tehát André asszonyhoz fordulok már most. Merci beaucoup. Euh. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat. Ki kell, hogy mentsem a főigazgatónkat, Bernard van Götemet, aki sajnos nem tudott a mai napra eljönni a Agri Szakbizottság mai ülésére. Tehát egy áttekintést adnak a magam részéről a főigazgatóságunk nevében Atékotis eh, biztos járt itt az önök szakbizottságban március 15-én, és a struktúrált párbeszédnek a keretében elmondotta, hogy az Európai Bizottság természetesen nagyon komolyan veszi ezen betegség kérdését, és a megfelelő intézkedéseket hozza meg azért, hogy kordába tartsa, illetve visszaszorítsa ezen betegséget. Hol tartunk? 28 tagállamunk van, három tagállam érintett fedezte fel a Xylella fastidiózát a saját területén. Olaszországról van szó 2013-ban, Franciaországban 2015-ben észlelték, és nem régiben, ez egészen új fejlemény, Németországban is felfedezték. Ezt szeretném egy kicsit bővebben most kifejteni. A három érintett ország úgy döntött, hogy fokozottan figyeli az érintett területeket, és 2015-ben ez a felügyelet már kimutatta azt, hogy Xilena akkor még nem volt a területükön egyéb helyeken. Aztán március óta az Európai Bizottság tudomást szerzett arról, hogy Olaszországban egyéb új helyeken ütötte fel a fejét ezen a betegség. Az Európai Bizottság egy auditást végzett, és Olaszország esetében közlést kaptunk arról, hogy van egy bizonyos terület, ahol mentes a betegségtől az adott terület. Aztán április 15-én ennek fényében megváltoztatta a bíróság azt a területet, amelyet kijelöltek, mint körül határolt területet, és észak irányába tolódott el a folyamat, és gyakorlatilag Lécsétől nagyjából lehetővé vált az, hogy visszaszorítsák és nem teljes mértékben kiírtsák a betegséget, és kettő övezetet jelentünk ki, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. Az egyik egy puffer zóna, illetve 10 kilométeres övezetet, amelynek a keretében radikális intézkedésekre van szükség, és meg kell mindent tenni, hogy az észak irányába ne tegyen tovább a betegség, figyelembe véve, hogy ott egy nagyon erőteljes olajfa ültetvény helyezkedik el. Aztán már június 12-én a bizottság egy újabb döntést hozott, és ennek következtében azt kértük Olaszországtól, hogy egy újabb akciótervet terjeszen elénk, többek között Apuliára vonatkozóan. Mint tudhatják, számos különböző esetet észleltek Olaszországban, egyes intézkedéseinket megtámadták a helyi szinten, és mint ahogy az imént elhangzott, a regionális bíróság előzetes értelmezési eljárás irányába fordult az Európai Unió Bizottság, az Európai Bírósághoz. Megvizsgálták azt, hogy a teljes kiírtása a fáknak, az érintett fáknak, illetve egy 100 méteres övezetben az egyéb fáknak a kiirtása arányos volt-e, mint döntés az Európai Bizottság részéről. Az Európai Bíróság pedig kimondta azt, hogy az intézkedéseink arányosak voltak, indokoltak voltak, és ennek örönt természetesen az Európai Bizottság. Mindennek a fényében Olaszországhoz fordultunk. Azt kértük Olaszországtól, hogy alkalmazkodjon, hagyja végre az intézkedéseket. A DG Santi Szóval egy magas szintű találkozót szervez ezen a héten, leülvén az, az olasz mezőgazdasági minisztérium képviselőivel. Azt hallottuk ezen találkozón, mint hogy ez már megtörtént, hogy a régiót felkérték arra, hogy alkalmazkodjon, hagyja végre az Európai Unió bíróságának a döntését, és vágják ki az érintett fákat, illetve hozzák meg az egyéb szükséges intézkedéseket. Az olasz hatóságok elmondották a minap, hogy több függő eset is folyamatban van, éppen ezért nem tudják pontosan azt, hogy mikor, melyik esetet fogják végrehajtani, mint hogy 12 esetről van tudomások, úgyhogy a pontos átültetés végrehajtása mikor történik meg, nos, ezt még nem tudjuk. Persze mi mindent megfogalmaztunk és megtettünk azért, hogy a lehető leggyorsabban járjanak el, de hát mint hogy számos szabály épül egymásra, nyilvánvalóan itt ez egy összetett konfiguráció, és hát 12-13 esettel is szembesültünk. Tehát az olasz hatóságok még azt is elmondták nekünk, hogy egy olyan kérés futott be hozzájuk, hogy egy második mintával szolgáljanak, még mielőtt kimondják azt, hogy újabb fákat érint a betegség, és a 20 km-es övezetben ugyanis azt észlelték, hogy valóban tovább terjedt a betegség, és új fák és fák típusok is ö, érintettek. Mindez a növényvédelemmel kell, hogy összehangban legyen, úgy, ahogy a szabályozza az Európai Uniós szabályozás, illetve az olasz szabályozás. Ennek a keretében egy szociális, illetve társadalmi és gazdasági ellenzést is kell végeznie Olaszországnak, mondották. Na most véleményünk szerint ezre nincs szükség, mint hogy az Európai Bizottság döntése ezt nem teszi szükségszerűvé. El kell, hogy mondjam, hogy kiség hogy is fogalmazzak, kicsit csalódtunk, sőt eléggé csalódtunk, mert hogy hát itt kiterült az is, hogy vannak bűncselekmények is, és hát ö, zárolásra kerültek bizonyos fa állományok, amelyek fertőzöttek voltak, és amelyeket ki kellene írtani, és amelyek tovább terjesztő forrásai ugye a betegségnek. Nos, ennek a bírósági döntésnek a függvényében hat hónapos további hosszabbítás fogalmazott meg, tehát a június 13-ai határidőt, ez volt a határidő, de is most meghosszabbítják fél évvel, ami persze nem javít a helyzetet, mert ez azt jelenti, hogy nem fogják kivágni a hat hónapon belül, mostatól kezdve ezeket a fákat. Úgy azt reméljük, hogy ugyanakkor amennyiben a közigazgatási érintett bíróság meghozza a kellő intézkedéseket, akkor ez felgyorsíthatja bizonyos mértékben a folyamatokat. Martina úrral fogunk találkozni, a mezőgazdasághoz minisztériumnak a képviselőjével, és ismételten el fogjuk mondani, hogy mennyire fontos a közösségi döntéseknek a végrehajtása a lehető leggyorsabban. Minél tovább húzzuk az időt, annál több fa lesz fertőzött, és annál inkább fog észak irányba fel terjedni, felhúzódni a betegség, és hát nem is tudjuk, hogy meddig fog ez adott esetben elterjedni. A mi részünkről elindítjuk a jogi eljárásokat, a bizottság, az Európai Bizottság ezt teheti, tehát előzetesen, első fázisban természetesen a jogszabálysétési eljárást indítjuk, és aztán egyéb intézkedéseken is gondolkodunk. Az olasz hatóságok tudom, hogy egy nagyon összetett probléma szívében leledzenek, és ehhez még ugye most hozzáadódott ez a elkövetett, már említett bűncselekmény is, Szóval mindezért nagyon fontos, hogy az olasz hatóságok mindent megtegyenek azért, hogy visszaszorítsák a betegséget, és az Európai Bizottság pedig a maga részéről további jogi jellegű intézkedéseket kell, hogy hozzon. Ennyit Olaszországról. Most nézzük meg azt is, hogy azért van egy pozitív eleme is a dolognak, nevezetesen egy felügyeleti programot indított el Olaszország. Felvettek embereket, de még mielőtt ezt a felügyeleti tervet elindítsák, arra van szükség, hogy a puffer övezetet kialakítsák rendesen, ez pedig három-négy hónapot vesz igénybe. Ez tehát egy nagyon összetett, nehézkes folyamat, és hát főként lassú folyamat. Éppen ezért az Európai Bizottság azon fáradozik, hogyha a lehető legjobban serkentse Itáliát arra, hogy reagáljanak, lépjenek. Térjünk át Franciaországra. Franciaországban a helyzet változékony, egyre több gócpontot azonosítottunk, és tudomásunk szerint 250-300 gócpont létezik a kodbezűről 14 goncpontot azonosítottunk. A francia hatóságoknak az a célja, hogy felszámolják teljes egészében a betegséget. Éppen ezért rengeteg intézkedést hoztak, egy auditálást végeztek, az Európai Bizottság februárban az ellenőreink megvizsgálták, hogy a Paká régió, régióban, tehát a Provence a régióban, Alp, az Alpoknak a régiójában mi történik, és látjuk azt, hogy a francia hatóságok rengeteg eszközt vetettek be, a bizottságunk aláhúzta azt, hogy pontosan rögzítsék azt, hogy, hogy meddig terjednek a fertőzött régiók, ez idáig, vagy az idáig pontosabban nem voltak teljesen fixek és egyértelműek a lehatárolások, pedig erre van szükség, és hát ezen kívül még a tönté- meg kell hozni az intézkedéseket olyan módon, hogy tökéletes összhang legyen az EU-s intézkedések és határozatok között, és a francia határozatok között ez még nem tart így. Éppen ezért az aditálásunk tehát nagyon fontos volt, tárgyalunk dolgozunk a francia mezőgazdasági minisztériummal is, és a francia hatóságok tevékenységet éberen nyomon követjük. Mindezen kérdéseket áttekintjük minden hónapban, pontosabban éppen holnapi napon kerülnek ezek a kérdések megtárgyalásra, tehát, Francia, tehát Olaszország, Franciaország és Németország kérdéseit fogjuk megvizsgálni a Szilella terjedésével kapcsolatosan. Ezen kívül, mint ahogy már az imént jeleztem, június 16-án 100 országban szintén jelezte Németország, hogy egy üvegházban felfedezték ezt a betegséget, mégpedig egy babér levél ültetvény kapcsán, és a német hatóságok jelezték azt, hogy lehatárolták az övezetet, nagyon komolyan veszik a német hatóságok ezeket a helyzeteket, elvégzik a kellő vizsgálatokat, és már ez a kérdés a növény egészségügyel foglalkozó főszereplőkkel is a napirendre került, holnapi napon is tárgyalunk ezek kérdésekről a német hatóságokkal. Most úgy tudjuk, hogy most egyetlen egy növény érintett, más növényről nincsen tudomásunk, de mindenképpen a német hatóság jelezték azt, hogy uralják a folyamatot. Itt tartunk tehát. Itt tartunk a gócpontokkal kapcsolatosan tagállami bontásban. Azok a sürgősségi intézkedések, amelyek a májusban születtek, úgy gondoljuk, hogy vészhelyzeti döntések, és lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy felszámolják ezt a betegséget, minden eszköz a kezükben van, de most már lépni kell. Tehát itt van igazándiból az, hogy mi történik, hogyan történik, a tudománynak az állását ismerjük, az EFSA álláspontját ismerjük, és adott esetben még a, Európai Bizottság döntését még tovább finomítjuk, de ez egy fit for purpose, tehát igazán cél tudatos és szélt szolgáló végrehajtási határozat az Európai Bizottság részéről, tehát most már cselekedni kell. Tudjuk ezen kívül azt is, mint említettem, hogy bírósági eljárások is, eljárások is folynak, ezekre akkor kerül sorra, amikor a tagállamok nem teszik meg azt, amit meg kellene tenniük. Akkor, amikor viszont ö, úgy döntenek, hogy, hogy ö, cselekednek, akkor támogatásra jogosultak. Mint tudják, létezik egy külön alap, egy növényvédelmi alap, amelyet közösen kezelünk az állatbetegségekkel foglalkozó állatorvosi kollégáinkkal, de ahhoz, hogy ebből a támogatásból részesülhelyenek, feltételeknek kell eleget tenniük a tagállamoknak, nevezetesen érvényesíteniük kell az EU-s jogszabályokat. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor ö, ö, a forrásokat, mármint a pénzügyi támogatási forrásokat nem fogják megkapni. De hát persze természetesen itt rókafogta csuka helyzetről van szó, és hát ugye végre is kell hajtani az intézkedéseket, és meg is kell kapniuk, de csak ekkor tudják megkapni a támogatásokat. Nem lehet egymásra mutogatni. Mint tudják, az Európai Bizottságnak a kommunikációs tevékenysége nagyon jelentős, és úgy gondolom, hogy a helyi képviselőknek a feladata is nagyon-nagyon jelentős lehet, nevezetesen ki kell mutatniuk, ki kell, hogy mondják azt, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió milyen fontosnak tartja ezen betegségnek a visszaszorítását és felszámolását. Azok, akik képesek arra, hogy felszámoljanak fákat, ültetvényeket, adott esetben olajültetvényeket, tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon szívfájdalmas folyamat de hát itt az közérdekeket kell szolgálnunk. És ez egy olyan üzenet, amelyet mindenképpen jó lenne, hogyha tovább adnának, az Európai Bizottság ezt megfogalmazta, és szereti a maga, szereti a maga részéről is terjeszteni, de nagyon lényeges az, hogy elmagyarázzuk mindannyian, hogy miről is van szó. Tudom, hogy az érintett régiókat ez nagyon-nagyon messze menően sújtja, de mégis ezt ezen intézkedéseknek a végrehajtása teszi lehetővé azt, hogy elkerüljük, hogy mások is ugyanilyen kiírtási szituációba kerüljenek. Nélkülözhetetlen ezt átlátni, nélkülözhetetlen ezen intézkedéseket meghozni ahhoz, hogy felszámoljuk ezt a betegséget, amely tudjuk, hogy óriási mértékben sújtja az olaj növényeket, az olaj illetve az olajfákat és a növényi olajat Tudom, hogy ezek fontos problémák, láthatják, hogy ez nagyon foglalkoztat minket az Európai Bizottságon, és nem csak a mi főigazgatóságunkat, hanem a jogi szolgálatainkat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, André asszony! Akkor most elkezdjük a vitát, és Rán asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném bemutatni ezt az oliva olaj. Palackot nincs benne xylella fastidiosa. Hogyha mondjuk salátát készítünk, dinnyéből, eperből, olívaolajjal, az egy nagyon finom étel. A bizottság most uh, itt uh, arról beszél, hogy járvány van, hogy a fákat megtámadja a baktérium, a fákat ki kell írtani. És ezt már évek óta halljuk. Hallottuk már korábban is, hogy lesznek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák azt, hogy ez megismétlődjön. Tehát jobban kell ellenőrizni a határokat, jobban kell ellenőrizni a kikötőket, most az Európai Bizottság pedig azt mondja, hogy már két éve ismét aggódik. Van egy új növényegészségügyi rendeletünk, hogy a harmadik államokból származó betegségeket csökkenteni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy csökkenteni kell az importokat, nem csak a baktérium esetben, hanem más esetekben is. Tehát a citrus fáknak is vannak baktériumai. Miért mondanak egy dolgot, és teszik a másikat? Azt mondja, hogy bizonyos dolgokat meg kell tenni, viszont ennek az ellenkezőjét teszik. Ez, ezt hogy gondolják? Valahogy összefogottnak kell lennünk, konzekvensnek kell lennünk. Hogyha védekezni szeretnénk a betegségek ellen, amelyek veszélyeztetik a termelésünket, akkor ellenőrzésre van szükségünk. Az ellenőrzéseket a határokon az importok esetében erősíteni kell. Esetleg igaza van az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Bíróságnak, akkor viszont a bizottságnak nincsen igaza. Hiszen szeretnénk elérni a célunkat megkérném, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Tehát miért nem vezetnek be több ellenőrzést? Kína. Kína Európától most azt követeli, hogy 15 napra fagyasszuk le a gyümölcsöt. Tehát most akkor, hogyha mondjuk cseresznyét, barackot exportálunk, akkor 15 napig hűteni kell. Az Egyesült Államok esetében is. Szeretném tudni, hogy ezt hogyan képzelik el. Hogyan képzelik el ezt ebben a helyzetben, amelyel dolgozunk? Tehát nem tudom, hogy hogy ejtik ezt a leukotretát. Elfogadjuk a tényt. Elfogadjuk, hogy fertőzött termékek kerülnek kereskedelmi folyamatba, de tehát mi importáljuk a fertőzött termékeket, elfogadjuk, viszont a mi termékeinket hűteni kell. A bizottság itt valamilyen ködös kijelentést tett, hogy hatékony megelőző intézkedésekre van szükség. Oké, okay. kell 15 napig hűteni, vagy nem kell hűteni az európai termékeket? hogyha Japánba, Kínába, az Egyesült Államokba exportálunk, akkor mi miért nem követeljük meg, hogy hűtsék a máshonnan jövő termékeket? A határokon egyszerűen be kell vezetni a hatékony ellenőrzést. Tehát vagy mozdul a bizottság, vagy semmit nem csinálunk. Különben a citrusfák tovább szenvednek, további baktériumokat kapnak. Tehát most támogassuk az európai termékeket, hogy ne támogassuk. Köszönöm szépen. Ransz képviselő. Sebatti képviselő kapszul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehet, hogy szimbolikus jelentősége van, hogy olívaolajat kaptunk ajándékba, de erről van szó. Igazából ez a következő napirendi pont lett volna, de már megkapta az ajándékát. Nincs benne Xilella. Az olívaolajról van szó, hogyha nem oldjuk meg a problémát. Szeretnék köszönetet mondani a Sante főigazgatóságnak, de nem nyugtatott meg az, amit mondott. Már három ország érintett a belső piacunkon, ahol szabadon mozoghatnak a személyek és az áruk. Tehát miért nincs lehetőségünk egy megfelelő megoldást alkalmazni? Nézzük meg, hogy a tagállamok hogyan valósítják meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság javasol. Olaszországban jogi problémák is vannak, ahogy láttuk. Ismét látjuk, hogy Európa milyen gyenge. Tehát, hogyha nem vagyunk következetesek, akkor a egységes belső piac szenvedettől. hogyha a tagállamoknak adjuk át itt a cselekvési lehetőséget, akkor nem tudunk európai módon következetesen fellépni. Tehát nem szabad itt külön-külön utakon járni. Ki kell jelentenünk, hogy nem szabad megengednünk azt, hogy az országok itt az intézkedésekkel, a bizottság intézkedéseivel egyszerűen játszanak. Erránsz asszonynal egyetértek, de szerintem lássuk, hogy mi történik a másik oldalon. Tehát amennyiben importálunk. Nagyon nehéz a harc, főleg ebben a pontban. És a klímaváltozás, a hőmérséklet ingadozás csak hozzájárul ahhoz, hogy újra megjelenjenek olyan kórokozók, amelyek már egyszer eltűntek. Biztosítanunk kell, hogy valahogy védjük a piacunkat. A bizottság itt a citrusfélék esetében, vagy a kemény magvas gyümölcsök esetében javasolja a erősebb ellenőrzéseket. Még egy kérdést feltennék a bizottságnak. Milyen lehetőségei vannak a bizottságnak, hogy egységesen következetesen lépjen fel az összes érintett régióban. És hogyan képzi el? Tehát kevesebb ellenőrzés legyen a citrusfélék esetében? Köszönöm szépen. Most uh, Tuló úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is szeretnék egy megjegyzést tenni. Rosa D'Amato kolléganőm nevében is, aki ma nem tud itt lenni, apuliai, És most alternatív intézkedésekről szólnék, olyan intézkedésekről, amelyek fenntarthatók, és amelyek fenntartható módon kezelik a problémát. Három tagállamban azonosították a xilellát, a kereskedelmi kapcsolatok, a kereskedelmi láncok következménye, hogy számos növény utazik. Az Európai Unión belül, illetve globális szinten is. Tehát, tehát nem csak Apuliában van jelen ez a probléma. A bizottság pedig most készít elő terveket, hogy hogyan lehet az irányelven belül a Xylella fastidiosa ellen fellépni. Hiszen a Xylella más országokban is megjelenhet. Örülünk az intézkedéseknek, de esetleg olyan intézkedéseket is lehetne hozni, vagy akár végrehajtási intézkedéseket, amelyek gyorsabbak, hatékonyabbak, hiszen más kórokozók esetében is voltak már ilyen intézkedések, Olaszországban is. A növényeket valahogy bentről kellene kezelni, valahogy ellenállóbbá kellene tenni őket a baktériumok ellen. Egy további gondolatom pedig az lenne, hogy erősíteni kellene az alternatív kutatást. Pillanatnyilag csak egyetlen egy úgynevezett hivatalos kutatás van, és foglalkoznak a kutatóintézetekben a Xillellával, de a bizottság hogyan képzeli konkrétan a Xillella elterjedésének megakadályozását? Már hónapok óta kérik a gazdák a segítséget, hiszen látják, hogy az oliva fáikat, az olajfáikat fenyegeti ez a baktérium. Tehát szerintem nem elég egy hagyományos kutatási úton haladni, hanem valahogy alternatív módszereket is alkalmazni kellene, hogy a fák, a növények ellenálló képesebbek legyenek. Nem várhatunk 2020-ig. A 2020 i terjedő programnak eléggé sok feltétele előírásai vannak. Azt is biztosítanunk kell, hogy az EFSA is kutatja a xillelát. Mindenképpen politikai kijelentésre is szükség van. Tehát én javasolnám az alternatív kutatást és az alternatív fellépést. Köszönöm Zulló úr. Nosun úr. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint bizonyára tudják, a frakciónk kezdeményezte ezt a vitát, mert hogy elmentünk Apúliába, tehát Dél-Olaszországba egy tanulmány útra, és Umbriába jártunk egy, egy olyan városban, amelyet az ö, olajnak a, a tulajdonképpen a szív hazájának, az olívolajnak a szív hazájának készült. Tudjuk, hogy 60 ezer hektárnyi olajfát kellett kiírni, illetve kell ki, ki ö, nyírni. Na most azt lát láttuk a látogatásunk során, amikor találkoztunk termelőkkel, politikusokkal, illetve egy szövetkezetnek a képviselővel, tehát azt láttuk, hogy milyen kérdéseket vetnek föl egyértelműen ezen szereplők. Az európai Uniónak a bírósága, csak úgy, mint az olasz bíróságok nagyon súlyos döntéseket hoztak, csak úgy, mint az Európai Bizottságot, tehát 100 méteres körzetben ki kell írtani a fákat a beteg fák körül. Na most eznek megvan ugye a hatása mindenre, de ugyanakkor nagyon pontosítanunk kell, hogy az olíva olajnak, illetve az olíva bogyóknak a fogyasztás semmiféle negatív hatása nincs az egészségre. Ezt nagyon pontosan látni kell. Viszont, hogyha ezeket a kiításokat tovább folytatják, ezt a régiót ítélik halálra. És az Európai Unió Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy Tunéziában oliva olajat engedélyezett 30 5 ezer tonna olívaolajat, mégpedig vámilleték fizetése nélkül. Ez egy botrány. És hogyha az olasz termelőknek most azt mondják, hogy az egyetlen megoldás az, hogy kiírtsák a fákat, akkor ennek a gazdasági és a környezeti hatása, hát mit lesz, kérdezem, illetve hát pontosan ö, látják az ö, olasz termelők, hogy mi lehet egy ilyennek a hatása, és hát csak képzeljék el ezen reakciókat. Ott van a bari ban működő elemző központnak az eredménye. Miért nem teszik nyilvánossá az ők által készített tanulmányokat? Ez elfogadhatatlan és értetetlen, de hagyom azt, hogy ezt majd az orosz kollégák is elmondják, az apudjával kapcsolatos konkrét problémákat, de jelezném azt, hogy Franciaország a saját maga részéről is nagyon nagy aggodalommal szemléli a szilella terjedését a Provence, eh, tehát Dél-Franciák, illetve Korzika is érintett most már. Úgy gondolom, hogy a hagyományos módszereknek az alkalmazása lenne a megfelelő megoldás. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Loaz úr. Most pedig hallgassuk még meg, illetve még kettő hozzászólunk van. Dokmán úr először is. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek azzal, amit a kolléganőnk Herenc kolléganőnk mondott, vagyis, hogy növények importjánál, de állatoknál is persze alaposan oda kellene figyelni, hogy mit importálunk. Itt a Suzuki is szóba került a, egy egészen más területen. Az európai mezőgazdaságnak óriási problémákat fog okozni következő időszakban, de azért, amit időnként hallok, azért az kalandos, például Luszon úr, amit most nem régiben mondott, tudományosan teljesen világos, hogy mit kell tenni, hogyha egy, a betegség okozója helyenként feltűnik, mondjuk mindegy, egy állatokról vagy növényekről van szó, szóval nem kell azonnal kiírtani mindent, hogyha terjedéssel meg akarjuk szüntetni, és teljesen világos, ami Apuliában történik, az egy politikai hikhak veszekedés pártok között, és ez ma délelőtt itt a vitában is előkerült a pártok közötti vita. Itt nem tudományos ismeretekről van szó, hanem egészen másról van itt szó. És úgy gondolom, hogy ha meg akarjuk akadályozni, hogy a kórokozók elterjedjenek egész Európában is a olíva termesztőknek ne okozzon túl nagy károkat, mert különben lehetetlenné válik a tevékenység, akkor mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a kórokozót a régióban, ahol sajnos feltűnt, és hát teljesen érthető, hogy az ottani gazdáknak óriási problémáik vannak, nagyon aggódnak, hogy ott először izolálni kell ezt, és ez csak akkor működik, hogyha a kórokozót ott legalábbis igyekszünk eltüntetni, eltávolítani, hogyha tudjuk, hogyan viselkedik egy kórokozó, akkor látjuk, hogy ki kell írtani a fákat, el kell égetni a, a, az ágakat, stb. Tehát teljesen kár okozás képes, képtelen helyzetbe kell hozni ezt, és hogy gyakorlatilag nem szabad várni, hogy adott esetben kivárjuk, hogy majd történik valami, és közben egész Európában elterjed a kórokozó, az tényleg óriási probléma lenne az olíva gazdák számára. Köszönöm Dorfman úrnak. De Castro úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindegyik kollégának köszönetet mondanék, és mondok köszönetet szintén az Európai Bizottságnak is. És köszönöm a kollégáknak, hogy ezt az oliva olaj üveget kaptuk ajándékba. Ez pontosan mutatja azt, hogy az olasz olajnak semmi, de semmi köze nincs a xillela betegséghez. Az oliva olajat nem érintheti a betegség. Három dolgot szeretnék röviden kifejteni mindenek előtt egyet értek azzal, amit Dorfman úr az imént mondott, illetve amit elmondottak a kollégák, Sebastián úr, illetve Heránc asszony. Nem első ízben foglalkozunk az ilyenfajta problémával. Több ellenőrzésre van szükség a határokon, mert valóban arról van szó, hogy a bizottság is mondotta, hogy nem volt karanténba téve a xilella, illetve azon növények, illetve egyebek, amelyeket importáltuk, tehát kávé növényben, egyébekben lehet fel tárni ezt a forrást, a vektorokat, Kolumbiából származóan, és nem voltak meg a kellő ellenőrzések a határon, és ebből adódott az elterjedése etegségnek, tehát tovább kell fokozni az ellenőrzéseket, ezt mondanám az Európai Bizottság irányába. És kettes kollégák, olyan olíva fákról beszélünk, amelyek adott esetben több ezer évesek. Egyesek jártak Olaszországban az Agri Szakbizottság delegáció keretében, és látták azt, jól magam is köztük voltam, hogy olyan fákról van szó, amelyeknek az élet ciklusa hát évszázadokra terjed, és hát ezt pontosan látni kell. Tudjuk, hogy vannak szabályaink is, ugyanakkor kedves barátaink, és most az Európai Bizottsághoz fordulok, tegyen meg mindent azért, hogy reményeink megmaradjanak, és Lécse régiójában de facto nem hajtják végre az európai normákat. De hát reményt kell támasztani a gazdáknak, és újabb reményt kell szolgálni, mert hogy létezhetnek olyan olívafajták, amelyek rezisztensek, és amelyek ellenállnak a xilella betegségnek, mert ez adhat reményt ezen régiók lakosainak, ha nincs ez a reménység, ha nincs ez a tevékenység lehetőség, akkor ö, egy teljes gazdasági régióról mondunk le, és az ott élőknek nem lesz lehetősége a megélésre. Éppen ezért meggyőződésem az, hogy Martin miniszter úr képes lesz az Európai Uniós jognak érvényszerezni, de ugyanakkor arra is szükség van arra, hogy az Európai Unió is értje azt, hogy az ellenőrzésre szükség van, a határ ellenőrzésre, és mindezt nagyon határozott módon kell, hogy kezelje, és mindenképpen meg kell adni a reményt a gazdáknak azért, illetve azáltal, hogy hogy vannak olyan növények, amelyek rezisztensek, és amelyek éppen ezért a felvirágzást biztosíthatják. Elnök, köszönöm szépen, Dikászló uram, és végezetül mondja az elnök azt hogy megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének a DG Santé részéről, akik megtisztelnek azzal, hogy itt vannak, és gondolom, hogy választ tudnak adni az elhangzott kérdésekre. Nagyon élénk vitánk van köszönetet mondanék az összes kérdezőnek, hozzászólónak, és azt mondom, öné a szó, és remélem, hogy remény tud majd táplálni bennünk. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondanék az élénki vita hozzászólóinak. Először is a határok menti ellenőrzése kapcsolatosan. Nyilvánvalóan a probléma mondja, itt helyezkedett el, innét indult el az egész folyamat, de hát adott esetben is ezt látnunk kell, a szimptomák önmagukban nem eléggé jellegzetesek, nem eléggé világosak ahhoz, hogy lássuk, hogy mi is fog történni. A 100 méteres körzetnek a kijelölése pedig ebb, ö, abból ö, adódik, hogy vannak olyan szimptomák, amelyek nem feltétlen észlelhetőek, és ezért kell ezeket a bizonyos ellenőrzési teszteket elvégezni, és ez teheti lehetővé az, hogy feltárjanak olyan eseteket, amelyeket vizuális a szemmel nem tudunk feltárni. Akkor most emlékeztetnék arra is, hogy 2015-ben az Európai Bizottság a tagállamok szavazása után betiltotta azon növényeknek a behurcolását, ahogy szakszóval mondjuk, tehát kávéról van szó, amelyek Kosztarikából, illetve Hondurázból származtak. Tehát egy egyértelmű tiltást állított fel az Európai Bizottság. A határok menti egy ellenőrzést nem, hogy nem csökkentettük, de, de fontosnak tartjuk, sőt elfokoztuk őket, és az új szabályozásban a növényekkel vonatkozóan ezt megerősítettük. Tehát tény és való, hogy a határmenti ellenőrzés, határokon történő ellenőrzés nagyon fontos tényezője a felépésünknek. Nyilvánvaló az is, hogy az importtermékeket kezelni kell, és akár hűtéssel, akár más eljárásokkal kell ezt megvalósítani. Több betegségről esett szó, a tomató tibiáról, illetve a fekete foltnak a betegségéről, a narancsok esetében. Szóval ezek olyan betegségek, amelyek a tárgyát fogják képezni a közösségi jogalkotási aktusoknak. Ami pedig az árucsere forgalmat illeti, illetve az áruknak a mozgását a belső piacon, amennyiben kijelöltek egy adott körzetet, korlátozási területet állítottak fel, akkor onnét nem szabad, hogy kikerüljenek az áruk mindenféle mozgást az szigorúbb ellenőrzés keretében kell, hogy végezzenek, de amennyiben fertőzött területről van szó, akkor nem lehet. De vannak feltételek, amelyek biztosítják a derogációkat ezen tekintetében, a faiskolákra gondolunk például, és így tovább, de hát ezeket a kivételes eseteket szigorúan a szabályoknak mentén be kell tartani. Aztán ami az ellenálló fajokat illeti. Vannak valóban olyan fajok, amelyek ellenállóbbak, mint mások. Van, ahol teljes mértékben ki kellett írtani az olajfákok, fákat, és vannak olyan fák, amelyek úgy tűnik, hogy sokkal jobb ellenálló képességgel rendelkeznek. Na most, mint hogy baktériumról van szó. Hogyan is mondjam? nyilvánvaló nem fogjuk antibiotikumokkal kezelni ezen ö, baktériumokat. Ha az ember beteg, akkor ugye mit csinál? Ö, egyből elkezd adott esetben ö, antibiotikumokat ö, fogyasztani itt, ott, ott és mindenütt. Mert ha ezt tesszük, akkor tulajdonképpen már antibiotikumokat vetünk be az olajfa betegségek esetében, akkor gyakorlatilag a teljes növényt az át fogja itatni egyszer is mindenkorra. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezt elkerüljük, hogy ki vágással kell eljárnunk. Az Európai Bizottság támogat bizonyos kutatási programokat, például a Horizont 2020 program keretében van egy alprogram, amely ezzel foglalkozik, amely már működik, lesz majd egy későbbi, egy további program is, és hát új nagy programokról is szólnak jelenleg is az egyeztetések. 7 millió, hetes, millió eurót irányoztunk elő a Xilella esetében, gondoljuk és reméljük azt, hogy ez majd eredményt fog hozni bizonyos értelemben, és lehetővé teszi az, hogy rezisztens variánsokat, fajtákat tudjunk majd ültetni, ami idővel eredményt hozhat. Persze a rezisztens fajták azokról pontosan tudják az agronómusok, hogy hát ez nem egy olyan könnyű műfajt jelentenek, mert ugye lehet őket első fázisban könnyedén azonosítani, de aztán utána ezeket tovább éltetni már nem egy egyszerű megoldás. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben valószínűleg a megoldás talán kialakul, de mégis még nem tartunk így, tehát még nem sikerült olyan fajtákat kialakítani, amelyeket elismertek volna, és amelyeket teszteltek volna. A kutatásra térvén át. A kutatók ugye publikálnak, igen, szóval a kutatók ugye ebben mire törekszenek arra, hogy publikáljanak és hogyha nem publikáltak egy témában, akkor feltételezem, hogy hát arról van szó, hogy vagy szakértői csoport, egy panel azt mondta, hogy ezt még nem lehet publikálni, vagy pedig a kutatásoknak nem jutották a végére, tehát türelmeseknek kell lenni. A kutatás időigényes, a publikálás nem egy könnyű műfaj. És most mindössze annyit mondhatunk, hogy a közösségi kutatásoknak az eredményét közölni fogjuk. Vannak köztes jelentések is, és ugye akkor, amikor több éves hosszú kutatásról van szó, akkor a szabályok azt írják elő, hogy a köztes eredményeket is közé kell tenni. Ez mindenképpen áll a közösségi finanszírozású kutatásokról. A magáncégeknek a kutatásai viszont meg akkor fogják közé tenni, amikor, amikor egy bizonyos tudományos folyirat, vagy egy másik tudományos folyirat befogadja őket. A gond jelenleg az, hogy vagy arra törekszünk, hogy megállítjuk a betegséget, és el, megakadályozzuk annak terjedését, főként észak irányába. Vagy pedig, és hát most emlékeztetnék az Európai Bizottság legújabb döntésére, ugye a containment zónokban, tehát ahol meg akarjuk állítani a betegséget, ott nem kell kiírtani a fákat, nem kell kivágni azokat, hanem csak magukra kell hagyni a fákat. Mégpedig azért, mert olyan mértékű ö, ö, a a fertőzés, hogy minthogy nem kerültek kiírtásra az első beteg fák, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a, a puffer dón, zónában kell kiirtani a fákat azért, hogy a tovább terjedést meg, megakadályozunk, tehát a containment övezetben nem igényeltük a, a kivágást csak egyes nagyon-nagyon speciális esetben, például a növényfa vagy a faiskolák körében, azok körül, mert hogy azok ugye exportra alkalmasak adott, vagy kivitelre alkalmasak adott esetben, de általában nem áll, nincs egy olyan általános szabály, hogy úgy, ahogy van, mindenütt ki kellene vágni a fákat ezekkel a magyarázatokkal tudtam szolgálni. Remélem, hogy minden kérdésre választ tudtam adni. Még talán annyit, hogy az Európai Bizottság kész arra, hogy nyomon követi a tudomány eredményeinek alakulását, az alternatív megoldásokat, mihelyt ezekről tudomást szerzünk. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy mindent mindenütt kiirtassunk, de mint ahogy ő a észak-olaszországi kollega említette, ha el akarjuk kerülni azt, hogy a betegség tovább terjedjen, meg kell hoznunk a nagyon szigorú döntéseket, nagyon egyetlenek kijelölt övezetekben. Ez az egyetlen egy ismert módszert arról, vagy arra, hogy a baktériumok ellen felépjük. Az EFSA ezt meg is erősítette ismételte. Tehát az, a, a, tudjuk azt, hogy a baktériumot, mint olyat nem tudjuk úgy, ahogy van, megszüntetni. Ugye olyan káros ugye, kártevőről van szó, amelynek a hatása a gazdaságot érinti, nyilvánvaló, hogy most az ember egészséget ez nem érinti ez a baktérium, de, de hát idővel viszont meg lesz a hatása, mert ha nem is az első évben, de a második évben szárad ki majd a, a fa, és aztán már menthetetlen lesz. Tehát nyilvánvaló, hogy gazdasági hatása van ennek a folyamatnak, nyilvánvaló az, hogy bekövetkezhet az, hogy a termelés elkezd csökkenni, és, és a fa betegsége nyilvánvalóan kevesebb hozamot eredményez, és aztán a fa el is hal, tehát ezért kell ki írtanunk a baktériumot, amennyire csak lehetséges, és hát ez gyakorlatilag az a korokozó, amelyek a leg legszomorúbb és legártalmasabb mindazt, amit ismerünk, amióta növény egészséggel foglalkozunk az Európai Unióban tehát a kutatásnak adjuk meg a saját helyét, kövessek nyomon annak eredményeit, ellenőrizzük az importot, ezekkel az eszközökkel tudunk élni úgy, ahogy azt a közösségi jogszabályok rögzítik. Most legyenek önök, mint képviselők, vagy legyenek a tanács tagjai, vagy legyen az Európai Bizottság a végrehajtási döntésével, mindannyian azon fáradozunk, hogy a lehető legtöbb eszközt bevessük, de hát a gond az, hogy a helyi szinten ellenállásba ütközünk, és hát tudjuk azt, hogy hát százados fákról van szó, és hát mindenkinek rettenetesen fáj ez a fejlemény, de sajnos, sajnos ezen intézkedéseket érvényesíteni kell, mert ebben a stádiumban nem ismerünk más megoldást. A tagállamok feladata, hogy a kellő ellenőrzéseket elvégezzék. A taná- az Európai Bizottság nem képes ott lenni minden államban, minden határon. Mi ö, auditálni tudunk, mi támogatásokat tudunk folyosítani, a kutatást tudjuk támogatni, de az Európai Bizottságnak a köztisztviselői nem lehetnek a sarkában a különböző szereplőknek. Mi a keretet tudjuk megteremteni, és ösztönzőket tudunk felállítani, ö, a, mi nélkülözhetetlen. Remélem, egy picit ezzel meg tudtam önöket nyugtatni és köszönöm szépen a kérdéseiket is. Köszönöm szépen André asszonynak. Úgy tűnik, hogy különböző valóságokban élünk. Ön azt mondja, hogy a határ ellenőrzéseket megerősítették az importok esetében, viszont a képviselők éppen az ellenkezőit állították a hozzászólásaikban. Sebastian úrra pedig nem reagált igazán. Hogy lehet az, hogy importokat engedélyezünk citrusoknál, olyanokat is, amelyek folytosak. Hogy lehet, hogy behozunk ilyen citrus növényeket, amelyek már betegek valójában. Nyilván folytatnunk kell a párbeszédet, Láthatták önök is, hogy komoly aggodalmaink vannak itt a szakbizottságban legalábbis. Köszönöm szépen André asszonynak, most pedig a napi rendünk következő pontja következik. Itt ez az oka az említett olívaolajnak, amit maguk előtt találnak. Andalúziába szerveztünk egy utazást, egy missziót május 17-18-19-ével, és hoztam önöknek egy ajándékot, amelyik Hayen Andalúzia egyik tipikus terméke, Spanyolország, Portugália déli vidékén rengeteg az olíva ültetvény, olajültetvény, és ez egy kis jelképe, hogy úgy mondjam, ennek a régiónak, és talán akkor a szabadságuk jól kezdődik, ha megkapják ezt az olajat. Hakember származik, és egy hegyi olajültetvényről. Ez egy nagyon konkrét hegy, amely híres az olajáról, és igen, jó olajat állítanak elő. Most beszámolnék az andalúziai delegációnkról. Ez az a régió, ahonnan én is jövök, egy autonóm közösség, ez Spanyolországban meglehetősen sűrűn lakott, a, 8, a mi viszonyainkhoz képest 8,4 millió lakos él ezen a környéken, és az ország mezőgazdasági termelésének 25%-a származik innen. Én voltam a vezetője a delegációnak, több képviselő vett részt ezen, az elnökünk is, és a mezőgazdaság egészen konkrét aspektusait vizsgáltuk, a különböző termékeket is a termelés egyes aspektusait ragadtuk ki, meg akartuk ismerni Andalúziában a mezőgazdaság valóságát. A GDP-n belül szokatlanul magas nálunk, a mezőgazdaság aránya egyébként először Szevillát néztük meg, ott egy természeti parkot Sevilla mellett, egy rizs ültetvény is van ott, ezt is megnéztük, meg lehetett nézni, hogy rizst hogyan lehet termeszteni a mi viszonyaink között. Láttuk azt is, hogy közösen történik ez, és igenis lehet mezőgazdasági termesztés egy természetvédelmi területen is folytatni. Aztán Kordobában is jártunk, Andalúziában egyébként az ökorendszer nagyon fontos, ezt akartuk bemutatni teljességében a munkatársaknak, a képviselőknek, a titkárság jelenlévő embereinek is. Meglátogattuk tehát ezt az ökorendszert, ökoszisztémát, egy mediterrán rónaságról van szó, ahol erdészetet, földművelést és állattenyésztés egyetlen ökoszisztémán belül lehet folytatni, egy összhang jön létre, és ennek következtében jellemző, hogy ez a bizonyos deheza ez egy tipikus terület nálunk, nagyon nehezen finanszírozható, hiszen a három különböző tevékenység párzamosan történik. Nagyon nehéz elismertetni ezt az ökoszisztémát a mezőgazdasági támogatáson belül. Tehát egy ilyen dekeszán jártunk, és láttuk, hogy még mindig extenzív állattenyésztést folytatnak. Van birkatenyészet, sertés és szarvasmaratenyészet is, legeltetéses alapon, mint mondtam, extenzív módon, maximum két-három hónapig vannak istállóztatva, és a többit szabadban töltik. Nagyon sajátos termelés, ez érdemes megőrizni ezt az ökoszisztémát, ezért is látogattuk meg. És fontos, hogy megmaradjon az extenzív állattenyésztés. Ha ezt nem ismerik el, mint jellemző mezőgazdasági gazdálkodási formát, és nem tudjuk az első pillérben tartani, akkor ez nagy problémát jelentene. A regionális kormányunk igencsak küzd ezért, a többi intézménnyel együtt, a polgármesterekkel, a helyi kormányzatokkal együtt igyekszünk megvédeni ezt, és meglátogattunk egy szövetkezetet is, ahol több ilyen állattenyész, több mint 3000 konkrétan szerveződött egybe, és hát tejtelemeléssel is foglalkoznak. Hallottuk egyébként tőlük, hogy a válság ellenére a, nem csökkent a tej ára, 32 eurócentet tudnak elérni pillanatnyilag az ottani gazdálkodók, ami végül is jó hír. Láthattuk, hogy a, az összefogás bizony el tud érni bizonyos eredményeket, hiszen a gazdákat, a tejtermelőket jobban lehet védeni egy olyan területen, ahol van mezőgazdaság, vidéki, idegenforgalom, falusi turizmus, stb. egész jól meg lehet oldani bizonyos nehézségeket. És meglátogattunk egyébként gyümölcsültetvényeket is együtt, mindenek előtt citrus növényekről és csonthéjas növényekről van szó. Uh. <laughs> És oliva ültetvények is vannak ott. Találkoztunk az olajtermelők, az, az olívaolaj termesztők képviselőivel is. Egyébként mm, mm, sikerült jó eredményeket elérni, mivel a keresletet, kínálatot szerencsésebben összhangba hoztuk. Azt látjuk, hogy a kínálati koncentráció, a szövetkezesítés jobb eredményeket hoz az én régium tapasztalatai alapján az eladásban, az értékesítésben. Vagyis a kooperatívák, az úgynevezett a szövetkezetek döntő jelentőségűek. Itt jobb eredményeket lehet elérni, ha összefognak a termelők, ez egyértelmű. Aztán persze megnéztük néhány műemléket is nálunk ott a régióban. Ez is része egy-egy ilyen utazásnak, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a régióhoz, jobban megismerjük, akár játékos módon is. Persze, amit mondtam, Andalúzia óriási, tehát csak egy részét láthatjuk, de a mezőgazdasági termelés mint egy negyede származik Andalúziából, és Magyarországban nagyon különböző ágazatokban van ez, és a Dekesze volt egyébként a központi része annak, amit meglátogattunk, de emellett gyümölcsültetvényeket, rizsültetvényt is láttunk. Hát, némi kis betekintés mégis sikerült a régióba, és egy összefoglalót még majd elküldünk. Filip azt mondja egyébként, hogy már elküldték ezt a rövid tájékoztató levelet, az említett ökoszisztémával kapcsolatban. Az első pillérbe fogjuk ezt figyelembe venni. Az Európai Bizottságnak is küldtünk egy dokumentumot, Sikerszki úr és a misszió tagja volt, tehát tájékoztatott erről. És biztosak lehetnek abban, hogy ez egy finom, extra szűz olívaolajról van szó. Szakural egy arab név egyébként, és ez a régió neve, ahonnan az olaj származik. Ne hagyják ki ez olyat, és egyébként, ha úgy gondolják, akkor akár egy rövid eszmecserét is folytathatunk, folytathatunk. Valamit elfelejtettem elnézést, ez, erre nincs magyarázat. A titkárság már egy részletes beszámolót is kiosztott, és a megfelelő osztály előkészített ezt a beszámolót, és Filip is részt vett, köszönöm külön a kollégáknak, a többi titkársági kollégának is köszönöm. Meginek, aki a szociáldemokrata frakcióban felelt ezért a munkáért. Tehát egy jó kis csapat jött össze, amelyik lehetővé tette az intenzív munka végzést a delegációban. Még egyszer mindenkinek köszönöm, aki részt vette, hogy és azt gondolom, hogy fontos, hogy láthatták ezt is, ezt a nagyon speciális mezőgazdasági részt. Bogovics úr, ön is részese volt ennek, talán ön is reagálhatna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először gratulálni szeretnék önnek és a titkárságnak is egyébként. Gratulálok az asszisztensnek is, a tagoknak, a titkárságnak, és hát az ottani minisztériumnak is, az a képviselőnek azt hiszem kiváló utat szerveztek. Megtekintettük a rizs ültetvényt, a sertés, tenyésztést, a szövetkezeteket, az olíva ültetvényeket. El kell, hogy mondjam, ez az ökoszisztéma nagy benyomást tett ránk Mindenek előtt a sertés tenyésztés extenzív módon. Ez nagy benyomást tett ránk, tehát és meggyőződhetünk arról, mennyire fontos, hogy megszervezzük magunkat. Egyértelművé vált, hogy a gazdák nagy felelősséget tudnak vállalni ilyen módon, és befolyásolni tudják nagy mértékben a saját jövőjüket is. Például a tejtermelők létrehozták a saját szövetkezetüket, vagy kereskedelmi hálózatot is kialakítottak, és hát megtudtuk, hogy mi az ár. Én rákérdeztem az árra, de a kollégák ott a szövetkezetben csak azt árulták el, hogy jobb árat tudnak elérni, mint máshol Európában az a benyomás alakult ki bennünk, vagy benyomást nyerhetünk arról, hogy mennyire fontos ez a fajta szerveződés. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a látogatást. Szeptember 20-23-a között pedig Szlovéniába várjuk a mezőgazdasági bizottságot. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az önök országába tett utazás is kiváló lesz, Sebastian úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon jól volt szervezve ez a látogatás. Kiváló fogadtatásban részesültünk. Az ilyenfajta látogatás során lehetőség van arra, hogy megismerjük a helyi szinten a mezőgazdasági tevékenységet és a működési zavarokat is és olyan zavarokat is, amelyeket érdemes közelről látnunk a gyakorlatban, mert ugye egy dolog az elmélet, egy dolog, a, egy másik dolog a gyakorlat. És hát ugye, amit itten a parlamentben cselekszünk, annak semmi köze adott esetben a gyakorlathoz, de ez így érthető és természetes, éppen ezért nélkülözhetetlen az ilyen helyszíni bejárás, a régióba elmenni, és valóban egy nagyon jelentős régióról van szó, olyan helye ez, ahol minden tevékenység felelhető, növényültetés is, növénytermesztés is, és állattenyésztés is, és hát ez a régió, ez a Deheza, mint műfa is, mint konstrukció, mint gazdasági konstrukció, és egy egészen sajátos trúváj, és olyan, olyan fajtákat is láthatunk, amelyek csak ezen régióban léteznek Európában. És azt látjuk, hogy ezek a tevékenységek, a DHSZ működése nagyon harmonikus. Úgy vélem, hogy az, ahogy összehozzák az állattenyésztést, a növénytermesztést, a, a fagazdálkodás, ez nagyon-nagyon izgalmas megoldásokat kínál, és úgy gondolom, hogy ezt látván közelről, a helyszínen jobb és jobb megoldásokat tudunk a magunk szintjén is majd kínálni. Köszönetet szeretnék mondani önnek, illetve az egész csapatnak, amely megszervezte ezt a nagyon hasznos látogatást. Io volevo ringraziare prima di tutto per l'organizzazione di... Nos, én is szeretnék köszönetet mondani ezen látogatásért. Egészen kiváló fogadtatásban részesültünk, és nagyon-nagyon sok emberre találkoztunk, olyan felekkel, akik nyilvánvalóan nagy várakozásokkal voltak, és akiknek maguknak is nagy örömet szerzett, hogy velünk beszélgethetnek úgy gondolom, hogy az Agri szakbizottságnak a kiszállása lehetővé tette, hogy a konkrétumokkal szembesüljünk, a hétköznapi tevékenységekkel, és annak ellenére, hogy milyen válság van Európa szerte többek között a tej ágazatban. Láthatunk a helyszínen, hogy van olyan régió, amely képes, hála a gazdáinak, hála a gazdálkodóknak a kiválóság területén mozogni. Ugyanis a termelési láncolat minden lánc szemében figyelembe vették az összes többi láncszemnek a mozgását, tevékenységét, létét. Ez egy olyan régió, ahol a tej ára nem csökkent, és így módon elmondható, hogy védettek a termelők. Reméljük, hogy az, amit itt most láttuk a gyakorlatban, az elterjedt Európa szerte, és úgy gondolom, hogy egy egészen kiváló példát láttunk arról, hogy hogyan is lehet jól megtervezni egy teljes termelési ágazatot, úgy, hogy a termeléstől egészen a fogyasztóig figyelemmel vannak minden mozanatra. Alkalmam adódott arra, hogy nagyon sok személlyel beszéljünk, és beszéljek, és láttuk az együttműködési szellemet. A kis termelő, a kis tenyésztőt és a kutató is nyitott volt, együttműködő volt, és vannak olyan személyek, akik az uniós kapcsolatokra szakosodtak, és akik azt vizsgálják, hogyan lehet feltárni újabb és újabb támogatási forrásokat. Kiváló megoldásokat láttunk, kiváló módon használják fel az Európai Uniós támogatásokat, optimális megoldásokat találtak, és ez lehetővé teszi ezt, hogy az Unió által finanszírozott kutatási eredményeket a gyakorlatba is átültessék azaz a legkisebb ö, tenyésztő, illetve termelő a válság ellenére képes az agrárélmezszer tevékenységben megtalálni a saját nyereségét. Azt is láttuk, hogy ezek egészen kiváló mintapéldák. Azt mutatják, hogy az Unióban mit kellene máshogy is tenni, úgyhogy köszönet ismételten hangsúlyosan. Nagyon szépen köszönöm, mai képviselőasszony. És köszönöm az összes hozzászólást. A lényeg az, hogy részleteiben is megismerjük a régiót. Köszönöm baráti szavaikat az útról. Köszönöm a titkárságnak, mindenkinek, Filipnek, Meginek és mindenki másnak, akik elkísértek akik segítettek, hogy ez a misszió sikeres legyen. Borovics úr a következő saját országával szeptemberben, és most ugyanezt a sikert kívánom neki. Köszönöm szépen! Akkor a 13-as pontra térünk át, ez pedig a koordinátorok ajánlásainak elfogadása. A elmúlt ülésen a koordinátorok tettek ajánlásokat, ez tegnap délelőtt volt. Minnyáján megkapták e-mailben az ajánlásokat. És valószínűleg kaptak nyomtatott verziót is. Nem tudom, vannak-e aggályok, kifogások, ha nem, akkor elfogadjuk őket. és hogyha az egyéb pontok alatt nincsen semmi, akkor még szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, hogy a következő rendes ülésünk július 18-án, 19-én lesz. Hogan biztosan. A 10 Tehát egy rendkívüli ülés 8 óra 30-tól 10 óra 30-ig. Tehát nem mondhatjuk, hogy a mezőgazdaság nem dolgozik, mi vagyunk az utolsó bizottság, amely dolgozik. A következő rendesülésünk pedig augusztus 30-án 9-kor lesz. És most mindenkinek kellemes nyarat kívánok. Eh, és természetesen eljövök a rendkívüli ülésre, én fogom vezetni az ülést, és aki nem jön el a rendkívüli ülésre, annak egy nyugodt nyarat kívánok, pihenést, hogy szeptemberben nagy lendülettel folytatjuk.